Bon, euh, ouais, je peux dire mes chers collègues. Nos, mondhatom, hogy kedves kollégáim, Linea, Jaroszláv, Pepe és Ricardo vannak jelen. Ugyan a mennyiséget nem képviseljük, de a minőséget igen. Na, Ahogy ezt ma délelőtt bejelentettem, tehát a 9-es rendi ponttal kezdjük. Itt nem másról van szó, mint a költségvetés mentesítéséről. Én vagyok ennek a jelentésnek a készítője. Úgyhogy emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy beszámolá utána pedig vita következik. A 2016-os évről megszületett ez a jelentés a számvevőszéknél, és június 13-án lett a bizottsági dokumentum végleges formája. Ez az alap, és meg is adom a bizottság képviselőjének, Matison úrnak, aki körünkben tartózkodik a szót, parancsoljon. Jó napot kívánok, köszönöm, tisztelt elnök úr. Ha angolra válthatok, akkor azt szeretném elmondani, hogy ahogy az elnök úr is elmondta, a mentesítés a bizottság részéről a halászati és a tengerészeti költségekről van szó. Nos, a éves jelentés hetes fejezetében a számvevőszék részéről tartalmaz 2016-os jelentésben is megtalálható dolgokat tartalmaz, ahol is rámutatott a számvevőszék arra, hogy megvizsgálták az éves tevékenységi jelentést ugyanerre az évre vonatkozóan a tengerészeti főigazgatóság részéről. Megjegyzésük nem volt, és ahogy önök is tudják, a hiba százalék a hetes fejezetre vonatkozóan a vidékfejlesztésre is vonatkozik, a halászat is ide tartozik többek között. Úgyhogy nincs különösebb hiba százalék itt a költségeket illetően a halászat és a tengerészeti fejezetben. A szembevőszék ennek ellenére azt mondta, hogy a hetedik fejezetben nem volt semmi olyan, ami problémás lett volna a halászati és tengerészeti politika kapcsán. Úgyhogy itt egyetemben elfogadhatónak tekintjük. The expenditure. Um... Ami a költségeket illeti, a végrehajtási ráta nagyon magas volt ezen a területen, 2016-ban 99%-os az elközelít... 5% in payment appropriations. Az előirányzatok között 95% a másik kategóriában. A be... We reached the closure phase for the EF. A kifizetési előirányzatoknál. További kifizetésekre nem kell, hogy sor kerüljön, a végleges kifizetés pedig akkor kerül sorra, ha elégedettek vagyunk a materiális százalékos arány alatti kiadások körében. Aztán ami a lezárást illeti, nagyon várjuk. Nagyon korlátozott volt a 12 millió kifizetés 2016-ban a közös kezelés területén. Sajnálatos módon ez most emelkedő tendenciát mutat, azóta 164 milliónyi belső kifizetésről kaptunk jelzést, úgyhogy itt kicsit mozognak a dolgok. De a bizottság szorosan nyomon követi mindezt, és a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy próbálják meg tartani a tervet, ami a kifizetéseket illeti, és a költségeket. Úgyhogy a nyomást megpróbáljuk megfelelő szinten tartani a tagállamok vonatkozásában. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Matison úr. Nos, mint előadó, elmondhatom, hogy igaz, aztán jön a népet. Tehát a bizottság a szakbizottság véleményezi az általános költségvetést, illetve annak mentesítését, aztán továbbítja a kokobuba, és az idén a számbevőszég, ami a 2016-os évre vonatkozó jelentést illeti, nem tartalmaz különösebb megjegyzést, ami az általános tevékenységeket illeti, azonban meg kell állapítani, hogy ami a tengerészetet illeti, és főleg a halászatot, nem elegendő a részletezés, ami a számvevőszék jelentését illeti. Nincs korrekt értékelés a pénzügyi kezelést illetően, és ez nagy kár. Még egyszer elmondom, de fontos azt hiszem, hogy emlékeztessünk arra, hogy aggaszt az, hogy mi a helyzet a fogyasztással, ami a rendelkezésre álló alapokat illeti ezek felhasználása a tagállami hatáskörbe tartozik, de föl kell tennünk a kérdést, és erről volt szó a tengerészeti főigazgatósággal is délelőtt, hogy mi a helyzet eh, a jövőt illetően. Én attól tartok, hogy ezt fogják mondani, hogy nem költjük el azt a pénzt, eh, amit kapunk, úgyhogy nem érdemes többet adni. Vagy az se, amit kapunk. Úgyhogy fennáll ennek a kockázata, úgyhogy ezt el kell mondanom a mentesítés kapcsán. Most a kollégáknak adom meg a szót, és a néppárt következik, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon várom a végleges jelentést KD úrtól, és a megjegyzéseket, és nagyon remélem, hogy mindannyian egyetértünk majd a bizottság tengerészeti és halászati alap kezelését, illetően 2016-ra vonatkozóan amit hamarosan mentesítése javasolunk. Összességében azt hiszem, hogy a kép nagyon pozitív, de a számvevőszéktől is ezt hallottuk, illetve a tengerészeti főigazgatóságtól is, hogy ezek a pozitív tendenciák, amelyeket az elmúlt néhány év során tapasztaltunk, alacsonyabb hiba százalékot mutattak. Mindazonáltal. Úgy gondoljuk, hogy a halászatra vonatkozóan sajátos ö, hiba százalékokra van szükség, mert nem akarunk semmiféle torzulást. Ö, amiatt, hogy a szakpilotika más aspektusait is ide soroljuk, mint például a környezetet, stb. Úgy gondoljuk tehát, hogy nagyon fontos, hogy részletesebb elemzés álljon rendelkezése. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e még más, aki hozzá szeretne szólni? Nincs. Nem tudom, mert viszont nincs sok kérdés, úgy tűnik. Van-e kiegészítés, amit hozzá szeretne tenni? Nincs. Én nagyon odafigyeltem a kollega megjegyzéseire. Egyetértek értékelésével, nevezetesen, hogy ilyen, ezt fogjuk javasolni a jelentéssel kapcsolatban. Röviden ennyit. Nos, kedves kollégák, 2018. január 24-25 27-28, február 27-28 a szavazás, március 19 a, az elfogadása a kérdésnek. Köszönöm szépen. Most Tomászony következik. Nincs itt. Je ne pas grand chose. C'est sur, sur l'agence de contrôle az ellenőrző hivatalról van szó, de talán várjuk meg, hogy ő is jöjjön. De ezzel akkor azonnal a delegált aktusokra térnénk rá. Visszatérünk a hatos napi rendi pontra, kedves kollégák. a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról és végrehajtási jogi aktusokról van szó. Itt van a bizottság képviselője, hiszen eszmecserét kell folytatni ebben a témában a bizottsággal. Tíz felhatalmazáson alapuló jogi aktust vizsgálunk egyenlőre. Három a halászat, a mélytengeri halászat, illetve az ausztrál vizek, az északi tenger, többek között azok a területek, amelyek ide tartoznak, december 20-áig tart ez kettő pedig a földközi tengeri, mélytengeri halászatra vonatkozik, a de minimis kivitelezésével a földközi tengerben a kis méretű halak kifogását illetően és kirakodását illetően, aztán a balti tengeri halászat december 30-ig lehet tiltakozni, aztán van még egy, az alaprendelt módosítását illetően gyakorlatilag 30, december 31-én az Ausztrál és egyéb vizekre vonatkozó rendetről van szó, illetve a balti tengeri lazat témájában. 20, január 21-23 például a tiltakozási határidő. A bizottság részéről Linkute asszony van itt, parancsoljon. Parancsoljon, öni a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, ami mivel tíz delegált jogi aktus van itt ellenőrzés alatt, én leszek az, aki nyolcat bemutat ebből. Jaj, de jó lesz. Három blokkban. Az egyik a balti tengere vonatkozó technikai intézkedések, aztán következnek a visszadobási e, tervek a lazat vonatkozóan. Hadd kezdjem. Az alternatív T90 e, e, mondhatók alkalmazását a balti tengeren Ez 2005-ös 3187-es jogszabály, ezt az Európai Bizottság fogadta el október 30-án, 2017. október 30-án, jelenleg a Balti tengerben technikai intézkedések szabályozzák a halászatot. 2187 per 2005 a Balti tengeren a az állományok megőrzését célzó intézkedések meghatározzák a hálóméretet minden fajra, e, és a balti tengeri halászat e, tekintetében. Ez lehetővé teszi, hogy az Európai e, Bizottság technikai intézkedéseket fogadjon el delegált jogi aktusokkal, és ezek az intézkedések biztosítják a nem kívánt kifogásokat, és minimalizálják az ökorendszerre, ökoszisztémára gyakorolt hatásokat. A delegált jogi aktus meghatározza az alternatív halászati módok használatát a jelenlegihez képest. Az alternatív halászati mód lehet, lehet, hogy kisebb mérettel rendelkezik, 120 mm-rel, legalább 9 méter hosszúságú hajóról van szó. Hadd térjek rá a visszadobási tervre. Az alaprendelet 18-as cikke szerint a javasolt delegált jogi aktus a bizottságnak a tagállamok által benyújtott javaslatain alapul, és az első delegált jogi aktus az északi tengerre vonatkozó visszadobási terv, és ez a A jele, és azt fogja helyettesíteni a jelenlegi északi tengeri, mélytengeri halászatra vonatkozó szabályozást, és meghatározza azt, hogy melyek azok a fajok, amelyeket ki kell rakodni. 2016-22-50-es szabály szerint ez további fajokat is meghatároz, amelyekre vonatkozik a kirakodási kötelezettség 2018-tól kezdve. A közös eh, szabályozás újítása vonatkozik a bycatchre, vonatkozik a tőkehal halászatára, és az új definíciók, amelyek a halász felszerelésre vonatkoznak, ezek is bevezetésre kerülnek az új delegált jogi aktusban. Ami a mélytengeri kirakodási terveket illeti, vagy kötelezettséget illeti, ezt október 20-án fogadta el a bizottság, és ez a jelenlegi északi tengerre vonatkozó mélytengeri halászati kirakodási tervet eh, helyettesíteni. Néhány eh, módosítás van ez az előző évhez kép, eh, képest. Az új delegált jogi aktus meghatározta, hogy melyek azok a fajok, amelyeket ki kell ragad, rakodni az előző jogi, öm, jogszabályból átvette. Ez, ez, a, ez a további fajokat határozott meg, amelyekre vonatkozik a kirakodási kötelezettség. Ez e, az előző években meghatározott szabályok is felmerülnek, illetve új definíciók az halászati felszerelésekre vonatkozóan. A másik, az utolsó pedig a dél nyugati vizekre vonatkozó mélytengeri halászati terv, ezt is a bizottság elfogadta, és ez módosítja a dél, délnyugati tengeri, mélytengeri kirakodási tervet, Ez azt jelenti, hogy a kék halak kifogását egy meghatározott módszerrel erre vonatkozik ez a szabályozás, illetve ez kiterjeszti a Norway Lobsterre vonatkozó szabályozást, illetve illetve a hekre vonatkozó szabályozást. Alapvetően mindez kiterjeszti a már meglévő rendelkezéseket. Az Európai Bizottság hogy a balti tengeren a lazac halászatra is kiterjeszte ezt, mert 2018. január 1-én ki megszűnik, a, lejár a kirakodási terv, és most új kirakodási terv elfogadására kell sort keríteni három évre. Szeretnék köszönetet mondani az önök támogatásáért ebben az összefüggésben. Ahogy tudják, a célunk az, hogy ezeket a kirakodási terveket minél gyorsabban elfogadjuk, és ezeket a bizottság titkárságának elküldtük október 30-án eh, korai tájékoztatás érdekében. Eh, múlt héten a bizottság eh, elfogadta ezt, és egy két hónapos ellenőrzés keretében ezt elküldte. Most ezeket fogom bemutatni. Az első egy a balti tengeri lazac halászatra vonatkozó kirakodási terv november 21-én fogadta el a bizottság, és ez meghatározza a kirakodási terv alóli eh, kivétel lehetőséget, eh, akkor, hogyha eh, csapdahálót, kosarat, csapdát alkalmaznak, illetve varsát és zsákhálót, az említett halászati módszerekkel kihalászott lazacokat vissza kell tudni engedni ezekre, vissza kell tudni engedni a tengerbe. Illetve illetve a, ny- a nyíltengeri halászatra vonatkozó e, kirakodási terv a következő. Ez a delegált jogi aktus kis módosításokat tartalmaz a 2014-es delegált jogi aktushoz képest. Ez bizonyos nyílt tengeri halászatra vonatkozik. A, a makréla, a fattyú makréla, a sprat, a e, tonhal, a dél-nyugati vizeken itt felmerül emellett az ancsóvira vonatkozó minimális fajta fenntartási vagy populáció fenntartási méret 2018 és 2020 2018-ra, illetve 20-ra vonatkozó ajánlások benyújtására került sor a délnyugati vizek tanácsához tartozó tagállamok részéről. Ez a kék tékhal, az alba tónhal, a, von, a vonóhálóval halászott halak, illetve a fattyú makréla, a csek makréla, makréla illetve ancs, ancsóvi, illetve arra vonatkozó szabályok. A következő delegált jogi aktus az, amely meghatározza a kirakódási tervet. A kis nyílt tengeri, illetve ipari nyílt tengeri eh, halászatra vonatkozóan az északi tengeren. November 23-án fogadták ezt el, és ez kis változásokat tartalmaz 2014-hez képest, amely bevezette a makrélára, a heringre, a fattyú makrélára, a kék tőkehalra, a spratra, eh, a illetve az homoki angolnára ezt a szabályozást, de minimis kivételek meghatározására került sor a delegált jogi aktusban. Ennek következményeképpen felülvizsgáltuk a de, de minimis ajánlásokat, a makrélára, a fattyú makrélára, heringre, illetve a kis nyíltengeri halakra vonatkozóan amelyeket vonóhálóval halásznak makréla, fattyú makréla és hering céljával. Az utolsó delegált jogi aktus, amit szeretnék bemutatni, ez egy delegált jogi aktus, amely meghatározza az észak-nyugati vizeken a nyíltengeri halászatra vonatkozó kirakodási tervet. November 24-én fogadta ezt el a bizottság, és ez apró változásokat tartalmaz a 2014-es szabályozáshoz képest, amely bizonyos kis és nagy nyíltengeri halak, vonatkozik makréla, hering, kék tökehal, porfős, ritterszolver, sprat, albakott, tonahal, a minimis kivételek meghatározására került sor a delegált jogi aktusban. Következésképpen a kék tőkehalra vonatkozóan a vonóhálóval, az ipari vonóhálóval halászott kék tőkehalra más szabályok bevezetésére került sor, és ez a közös ajánlásokban került benyújtásra. És emellett a makréla és a hering eh, fennmaradására vonatkozó tervek eh, kidolgozására sor került. Most megadom a eh, kollégának a szót, hogy a földközi tengerre vonatkozó delegált jogi aktusokat bemutassa. Köszönöm szépen. A mediterrán térségre vonatkozóan egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus módosította a halászati jogszabályokat a mediterrán térségre, azt javasoljuk a meglévő jogszabályok módosításánál a következő fontos elemek megfontolását. A mentesítések, a norvég eh, lazac eh, egy évig, 2018-ig a meglévő mentesítések a Vénusz kagyló és a, a közönséges lazac halászására az adjai térségben újra határozzuk a halászati előírásokat, és a vörös makrilára is vonatkoztassuk, valamint kiterjesszük a, a 12-es földrajzi területre ezeket a mentesítéseket. Másrészt a kis halászatokat illeti, a, a kis halászati terület, a kis halászati vállalkozásokat terjesszék ki szintén ezeket a mentesítéseket. A a mediterrán területen is, mégpedig 2017. december 31-i dátum helyett tovább. Eddig egyenlőre még nem született a halászat kezelésére vonatkozó átfogó terv a földközi tengeri térségre. Ezért a de minimis mentesítésként a 14 per 7-es közös bekezdés értelmében, az alapszabályzat közös halászati szabály bekezdésének értelmében ezeket kiterjesztik. Semmiképpen sem lehet a de minimis mentesítések számát bővíteni, egyszerűen csak módosítjuk, illetve meghosszabbítjuk a jelenlegi de minimis mentesítések hatáját. Köszönöm szépen, elnök úr! Merci beaucoup à la, à la Commission, à vous deux, pour cette euh, présentation. Euh, Köszönöm a bizottságnak. Intervenir? Personne? A kollégák közül van, aki hozzá keretne, szeretne szólni? Senki? Nos, meg akartam adni a szót, hogy válaszoljanak a kérdésekre, de mivel nincs kérdés, így lezárom ezt a pontot, és így Következik a következő pont. A halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelőségének megalapítására vonatkozó ellenőrző intézkedések végrehajtása. Előadónk Linia Engström ma az első eszmecserére kerül sor ebben a témában. Igen, Ferére úr, parancsoljon! Um- Köszönöm szépen, elnök úr! Egy kérésem lenne. A Komoroszigetek jelentése az ülés végére került. Nem tudom, hogy nem lehetne előrehozni valamilyen módon mert mm, talán az Engström jelentést követően nem tudnánk ezzel foglalkozni, mert sajnos nem tudok a mai ülés végéig itt maradni. Après, parce que Linéa ne peut pas rester. Ez utána jön ez a pont, mert azt hiszem Linéa nem tud itt maradni, úgyhogy ez jó, a utána következik. Akkor meg is adom a szót azonnal Engström asszonynak parancsoljon. Köszönöm a szót. Talán... Kedves kollégák, köszönöm szépen. Nos, az első véleménycsere célja, hogy ötleteket cseréljünk, elképzeléseket, visszajelzést kapjunk a jelentés megfogalmazásához. Általában véve a különböző jogszabályokat akarjuk megnézni, amely az EU, tőkeharra, az EU piacra kerülő tőkehalakat illeti az ellenőrző irányítások, az IUD szabályok, a közös piaci jogszabályok, stb. Az EU halászoknak ezen kívül a nem halászási előírásoknak is meg kell szerepelni adózás, biztonsági normák, szennyezés és nagyon sok más normának aztán ezt össze akarjuk vetni azokkal a rendelkezésekkel, amelyeket az EU nem EU termelőkre ír elő, ha azok EU piacra akarnak jönni az IAU és a SZANKO rendelkezések, ami az egészségügyi normákat tartalmazza. Világos már ebből is, hogy olyan szabályok, normák, előírások vannak, amelyeket az EU szereplőknek teljesíteni kell, importra azonban nem vonatkozik. A termék származásával kapcsolatban az EU termelőknek a lehető legmagasabb szintű normáknak kell megfelelni, nem csak a legfontosabb halak esetében. A kereskedelmi megállapodások az importot ösztönzik, anélkül, hogy az EU-ba érkező tőkehalakkal kapcsolatban ezeknek a termel, gyártóknak, importőröknek meg kellene eh, felelni, pedig hasonló normákat szeretnénk az EU-éhoz. A szabályozás Kanadára, Norvégiára, Izlandra, stb. is eh, vonatkoznak, ezek az ittenitől nem térnek jelentős mértékben, és ugyanezeket lehetne eh, bissau vagy Koreára is vonatkoztatni a szankon normák. 2016-ban 3,9 millió tonna halat importáltunk több mint 93. országból, társult országok nincsenek benne, mint a Faroe-szigetek, Izland és Norvégia. Az EU inspiciálja ezeket a halakat, de csak kismértékben teszi meg, az a felügyeleti eljárásokat a harmadik országra hagyja. Amennyiben a harmadik országnak van megfelelő higiénés normája, akkor ezt a harmadik ország számára lehetővé teszi az EU országba való exportálást. A halászhajók, a feldolgozó hajók és feldolgozó területek szintén listán vannak, amelyek közvetlenül importálási felhatalmazással jel rendelkeznek. 3800 hajó van a listán. Az EU-nak nincsen eszköze arra, hogy a hajók fe, fedélzetén lévő szaniter előírások betartását ellenőrizzék. Meg kell nézni tehát, hogy a hatá- a, hogyan érvényesülnek ezek az előírások. Ehhez a DG Mare és a DG Szánkó közti együttműködésre van szükség. Mindkettőnek megvan a, van a hajó ország és vállalkozás listája. Vajon a sárga kártya automatikus, a sanko eh, szaniter értékelésétől függetlenül kiadható? A kereskedelemmel kapcsolatban milyen eh, együttműködés van a DG Mára és a DG Train között? A az EU továbbra is szabadkereskedelmi megállapodásokat köt világszerte. Hogyan befolyásolja ez a hal importot? A kereskedelem a halat egyszerűen csak egyfajta alkut eszköznek tekinti a, a, e, cserébe az EU exportárokért. A, a nem együttműködő országként az illegális ö, halászati megállapodást ö, ö, sértő országokra vonatkozó előírásokat vajon, illetve ezeknek a jelentését vajon milyenek alapján teszik meg. Hogyan befolyásolják a különböző EU jogszabályok végrehajtásai a különböző országokban a halászatot, hogyan tudják mindezzel érvényesíteni a piac, stb. közös szabályozását. Vajon a bizottság jelentése hasz lesz -e ebből a szempontból. Meglátjuk, mit tudunk majd a kritériumok javaslatával elérni, hogyan tudunk azonos feltételeket biztosítani EU és nem EU szereplők számára. Amennyiben az EU úgy gondolja, hogy a, a piaci normái és kritériumai azt kell, hogy biztosítsák, hogy az EU halászok nem szembesülnek diszkriminációban más konkurensekhez képest, akkor teljes mértékben támogatjuk az EU halászokra kirót normákat, és szeretnénk az EU piacok normáit máshonnan érkező halakra is vonatkoztatni. A, az IUA tehát az illegális halászatra vonatkozó megállapodás a lehető legnagyobb mértékben ezt szolgálja, ezért ezt végre kell hajtani az EU-nak. Sokkal többet kell tenni a jogszabályok végrehajtásáért, de más országoknak is nem tudjuk mi a, a egyedül viselni a fenntartható és környezetbarát halászatnak a terhét. Köszönöm. Merci beaucoup. Euh, chers collègues. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Akkor szeretél volna hozzászólni? Nagyon röviden. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy érdeklődéssel hallottam mindazt, ami eddig elhangzott. A jelentést nagyon fontosnak tartom, ezért a tartalomra, az elemzésekre és a javaslatokra szeretnék majd összpontosítani, és néhány előzetes megjegyzésemet elmondani most. Mint mondtam, a jelentés nagyon fontos, nagyon több oknál fogna is. Egyrészt azért, mert az európai piac nagyon fontos, a világszinten tekintve, és másrészt pedig azért, mert alapvetően fontos, hogy az ideérkező, illetve a hozzáférés lehetőségeit és feltételeit is meghatározok. Mi vagyunk a legnagyobb halfelhasználó, halimportőr térség, és ezért ebből a szempontból is végig kell gondolnunk az ellenőrzés jelentőségét. Az importok terén végrehajtott ellenőrzésekét, különösen a, az illegális halászatból érkező, illetve az illegális halászati megállapodást sértő halászati termékek behozatalára vonatkozóan kell ezt erősíteni. A, az EU a halászat szempontjából nagyon fontos, hogy megfelelő ellenőrzések legyenek, és hogyha bizonyos termékeket felfüggesztünk azért, mert nem tekinthetők EU konformnak, akkor egységes eljárásokra van szükség. Nem engedhetjük meg, hogy olyan különbségek legyenek, amelyeket eddig látunk, egységes gyakorlatra van szükség minden kikötőben. Nem engedhetjük meg, hogy ha az egyik kikötőből kitiltanak egy nem EU importra nem alkalmas terméket, az máshogy bejöhessen. Pedig ez előfordulhat, különösen a perifériákon. Ez a spanyol tapasztalatok alapján mondom, és a portugál szomszédos Portugália tapasztalatán. Harmonizációra van szükség, harmonizált megközelítésre, mert csak így tudjuk az illegális halászatot és egyéb csalást megelőzni. 2900 behozatali tilalom van. Spanyolország is több ezret adott csak saját területére vonatkozóan ki, és vannak olyan országok, amelyek nem tiltanak teljes importot, csak mondjuk adott termékeket, ami elfogadhatatlan, hiszen egységes piacon vagyunk. 2016-ban a bizottság egy kérdésemre válaszolt, és a, akkor a prudens megközelítést kértem az ellenőrzésben, és azt válaszolták, hogy egyszerűsíteni, modernizálni fogják az IUU jogszabályokat, mert egy számítógépes elektronikus rendszert, harmonizált rendszert akarnak bejelenteni az, az illegális, nem bejelentett és nem szabályozott halászati előírásokra vonatkozóan. Meghallgattuk a kockázatelemlésre vonatkozó jelentéseket is, és logikusnak tűnt ez az eszköz. Jobb harmonizációra, jobb koordinációra kellene figyelnünk, mert erre van szükség. Engström asszony egy másik fontos dolgot is kiemelt, mégpedig azt, hogy mi történik azokkal az importőr mennyiségekkel, amelyek nem ugyanolyan magas színvonalú, szigorú normák alkalmazó, halfeldolgozó piacokról érkeznek alapvető nemzetközi szintű követelményekre van szükség, és ezek ugye megvannak, de az a legfontosabb, hogy a, a hozzánk importáló országok is ezeket betartsák. Végül pedig Engström asszony röviden említette azt is, hogy a keresked, az aláírt kereskedelmi szerződéseket is meg kell nézni, meg kell nézni, hogy megfelelő-e és ha nem, akkor azt megfelelően struktúrált formában kell tudnunk áttekinteni. Az exportra ugyanez vonatkozik. Nagyon sokszor láttuk, hogy különböző országokban, például Kínában is az embereket a kereskedelemmel lehet a szegénységből kiemelni. Tehát a kereskedelemnek nagyon hasznos szerepe van, de ez legyen kölcsönösen előnyt jelentő és tisztességes. Hatástanulmányokra van szükség komolyakra a gazdasági, társadalmi hatásokat meg kell néznünk, mielőtt még szükségszerűen kereskedelmi megállapodásokhoz záradékokat teszünk. És a halászati megállapodás nagyon fontos Európának, meg akarjuk tartani, hiszen ez egy érzékeny ágazat aminek ráadásul jelentős hatása van a kereskedelmi megállapodásokra általában, és a gazdaság egészsége is. A szabad kereskedelem fontos, de meg kell nézni, hogy a termékekkel az érzékeny országokból érkező halászati termékekkel hogyan bánunk. Egyébként fölborítjuk a piacokat, hogyha nem lesz szabadkereskedelmi megállapodás mondjuk tájfölddel, akkor mindenféle e, halterméket és halat e, importálni e, fogunk onnan, és ezzel mind tisztában kell lenni, lennünk. Tudjuk, hogy mi történt a Fülöp-szigetekkel, Lengström asszony azt is elmondta néhány perccel ezelőtt. Ezeket mind figyelembe kell vennünk. Tudjuk azt is, hogy vannak olyan országok, amelyek a, most a vizsgálati eljárásban vannak, úgyhogy meg kell néznünk, hogy a, a szabadkereskedelmi megállapodásokban a halászat fontos szerepet kapjon. Nagyon fontos a feladatunk, a felelősség, felelősek vagyunk azért, hogy megfelelő ellenőrzés legyen, e, szigorú vizsgálat és fegyelem, és várom azokat a módosító javaslatokat, amelyeket majd a, az előadó hamarosan be fog terjeszteni. E, biztos vagyok abban, hogy nagy örömmel fogok vele együttműködni, amelyen mértékben csak tudok segítem, hogy a jelentése megfelelő formát öltsöm gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretnék köszönetet mondani a magyarázatokért. Nagyon sok mindent támogatok, a piachoz való hozzáférést itt az EU-ban, az ellenőrzés szükségességét, a harmonizációt ezen ellenőrzések kapcsán. Az egész európai piacon szükség van erre, hogy meglegyen a valós európai piac, amely a fogyasztók számára biztonságot jelent azzal kapcsolatban, hogy a normák egységesek. Ezt el is várják tőlünk. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem nekem kellene most felvetni ezt a kérdést, amiről beszélni fogok, de ez nagyon fontos a halászat kapcsán. Nem csak halászatról van itt szó, hanem akvakultúráról és feldolgozásról, a feldolgozóiparágakról. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a különböző területeken meg legyen az ellenőrzés. Nem tudom, például a címkézéssel kapcsolatban a származási helyet illetően van-e megegyezés közöttünk? Sokat beszéltünk már arról, hogy szigorú eljárásokra van szükség, a címkézés az import a feldolgozott termékek terén. Ami engem illet, nagyon aggaszt az a kérdés, hogyha tudjuk, hogy feldolgoztak egy terméket, akkor általában feltételezzük, hogy megfelelő ellenőrzéseken is átesett az adott termék. Tudjuk, hogy mi van a konzervben, vagy az üvegben. Fontos tehát, hogy a fogyasztók tudják, hogy mit esznek. Általában a különböző gazdaságokból származó termékek eredetét könnyű tudni, megtalálhatjuk könnyen a származási helyeket. Nagyon fontos ez a hal és a feldolgozott termékek esetében is. Az élelmiszeripar gyakorlatát át kellene ültetni a halászatra is, halászati termékekre. Ha valakit ellenezni, hogy a származást feltüntessük a címkéken, kérem, szóljon. Szerintem ez nagyon fontos. És ez a jelentés ezzel a kérdéssel is foglalkozik. Ezt még ugyan nem említette, de szerintem alapvetően fontos, hogy ezt is bevegyük, és azt gondolom, hogy rendkívül logikus, hogy bekerüljön ebbe a jelentésbe, ahogy ezt hallottuk. Biztos vagyok benne, hogy a jelentés nagyon jó lesz, de kérem, az egész ágazat ezt kéri tőlünk, hogy támogassuk őket, és hogy megfelelő struktúrákat hozzunk létre, úgyhogy kérem, tegyük ezt meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bilbao asszony, van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Parancsoljon Tomasszony. Igen, elnézést kérek, az előadótól egy másik ülésen voltam, és nem hallottam a bevezetőt, és mivel még nem kaptuk meg a dokumentumot, hát egy kicsit olyan improvizál jellegű lesz a hozzászólásom. De nagyon fontos ez a téma szerintem, ugyanis nyilvánvaló a piachoz való hozzáférés témáját egyébként az Egyesült Királysággal is lefolytatjuk mindenféle szempontból, nevezetesen, hogy mindenkinek ugyanazt a szabályt kell betartania. Persze ez azért is van, hogy ne legyen konkurenciánk, de elnézést, elnök úr, de ez így nagyon nehéz, ha ilyen zaj van. Tehát, elnök, elnézést, elnézést, milyen zajról beszél? Nincs semmi baj, most már vége a suttogás? Nem, nem igazán suttogás volt. Több, mint suttogás? Oké, okay, rendben van. Kérem, parancsoljon, Tomás. Igen, tehát azt mondtam, hogy a szabályok tiszteletben tartása, nyilvánvalóan Bilbao asszony is ezt elmondta, de a fogyasztóvédelmi kérdések, a környezetvédelem, a halálomány védelme, beleértve minimális szociális szabályokat, de persze ez nem feltétlenül lehetséges, de mindenképpen definíciókkal, fogalommeghatározásokkal kell rendelkeznünk, minimális szabályokkal, amelyek mindenkire kell, hogy vonatkozzanak, hogy elősegítsék, meg lehető, és lehetővé tegyék a piachoz való hozzáférést. Úgyhogy elnézést kérek, nem hallottam az előző hozzászásokat, elnézést, hogyha ezeket megismételtem, köszönöm. Elnök, nem, nem, Tomasszony előtte nem hallottuk ugyanezt. Biztosíthatom erről. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Úgy látom, nem. Ebben az esetben ki? Arena asszony, aki a bizottságot képviseli, Francesca Arena asszony, parancsoljon, önni a szó. Köszönöm a szót. Jó napot kívánok! Valóban rendkívül fontos jelentésről van szó, tekintetel a hozzászólók számára, azon kérdésekre, amelyeket megfogalmaztak, és meg kell mondanom, rendkívül ambíciózusnak tűnik, és a bizottság tényleg nagy várakozással tekint ennek megvizsgálása elé. Készek vagyunk mindenféle információval segíteni önöket, amire csak szükségük lehet. Több nagyon fontos kérdést is érint ez, több bizottsági szolgálatot érint ez. Én csak a tengerészeti főigazgatóságot képviselem, ö, elsősorban az ellenőrzési területet, úgyhogy ha megszületik majd a jelentés, más bizottsági szolgálatok is konzultációt folytatnak velünk, csak megnyugtatásképpen szeretném elmondani, mert az egyik felvetés arra vonatkozott, hogy a kommunikáció az egészségügyi és a, főigaz, és a tengerészeti főigazgatóság között létezik a kommunikáció zöggenőmentesen, mindenféle szabályt illetően. Természetesen nem csak a két említett főigazgatóság között van kommunikáció, hanem a tengerészet és a kereskedelmi főigazgatóság között is. Persze, nyilván mindig van javítani való és persze a jelentések kapcsán ez nagyon jó alkalom, hogy a jó idő irányba mozduljunk el. Feljegyeztem azt, hogy a hozzászólások a, az ellenőrzési rendeletre utaltak, illetve annak felülvizsgálatára. A közelmúltban megszületett a számvevőszék jelentése, ezt is említette. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy született egy jelentés a bizottság tollából is, amikor is az áprilisban elfogadott ellenőrzési rendelet felülvizsgálatáról szóló jelentés tartalmazta, és hogy a halászati ellenőrzést is fel kell vizsgálni, a rendeletre utalók itt, ezt folyik most, mégpedig részletes hatástanulmányal együtt. Ezen tevékenység keretén belül foglalkozunk szinergiákkal is más szakpolitikai területekkel. Ez is egy fontos dolog volt, ami felmerült a felülvizsgálat során, hogy több szinergiára van szükség, és az egyik fontos dolog a ö, nyomonkövetés vonatkozásában például a piacok kérdése, a harmadik országokból származó termékek. Ö, ez talán az ellenőrzési rendeletben még nincs benne. Ö, egy másik dolog, amire utalni szeretnék, az IUU kifogási bizonylat, illetve a rendszer, ami ehhez kapcsolódik. Pillanatnyilag foglalkozik a bizottság a Santa Fe igazgatósággal együtt ezen a témán. Ez is egy nagyon jó példája az együttműködésnek. Az informatikai rendszeren is dolgozunk ezen bizonylatok kiadása érdekében. És példaként megemlíthetném azt a platformot, amit már az egészségügyi főigazgatóság kidolgozott. Végül, de nem utolsó sorban, szilárd jogi alapot szeretnénk teremteni ennek a rendszernek a felülvizsgálat során. Úgyhogy ez az a néhány gondolat, amit meg szerettem volna osztani önökkel a jelentés kapcsán, és ahogy említettem, már a legelején várjuk ennek vizsgálatát, készek vagyunk arra, hogy bármiféle segítséget nyújtsunk önöknek, hogyha információra van szükségük a bizottságtól. Köszönöm. Köszönöm szépen, Arena asszony. Most megadom a szót Lina eh, Engströmnek. Nem? Nem szükséges? Jó. Akkor köszönöm szépen mindenkinek, majd meghatározzuk az ütemtervet, még ez nem e, sikerült még egyelőre tisztázni, a jelentéstevővel ebben majd megállapodunk, amit lehet. Most akkor rátérünk a Ferreira jelentésre, a 2006. október 5-i 1660 2006 EK tancsi rendelettel elfogadott az Európai Közösség és a Komori Szigeteki Unió között létrejött halászati partnerség megállapodás felmondásáról szóló tanácsi határozat. Most akkor térjünk rá erre a jelentésre, illetve az eszmecserére. Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalra eh, térünk rá, illetve arra majd az után fogunk rátérni, eh, ne aggódjon senki, az is napirendre kerül. Joao Ferreirának adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeptember vége felé az Európai Bizottság benyújtotta azt a javaslatot, amely az Európai Unió és a Komor, Komorai szigetek eh, közötti megegyezést kellett volna, hogy meghatározza, és az volt a javaslat, hogy visszavonjuk az egyezményt a megállapodást, és mégpedig azért, mert a Komora szigetek nem tartotta be a megállapodást, a feltét, megállapodás feltételeit. IUU halászatra, tehát jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatra került sor. A sárga lap eljárást is beindítottuk de nem volt semmilyen kézzelfogható javulás ezután, és gyakorlatilag ma délelőtt is beszéltünk a helyzetről. Nos, először fordul elő az, hogy ilyen formában felmondunk egy megállapodást. Volt felfüggesztés, sor került már felfüggesztésre, de most itt konkrétan, konkrétan a felmondásról van szó. Ha megengedik, mondanék néhány szót a halászati partnerségi egyezményekről és a valóságról, a komori szigeteki helyzetről. A helyzet az, hogy az Európai Unió adott egy megállapodást ezzel az országgal, 1978-ban, tehát nagyon hosszú múltra visszatekintő megállapodásról van szó, három eh, évtizedre. Ne felejtsük el, hogy az ország egy nagyon gyenge flottával rendelkezik, annak ellenére, hogy halászati forrásai viszont léteznek. Az ágazat jelentős, a GDP-nek kb. 8%-át teszik itt a halászat, Mindazonáltal a halászati tevékenység eh, általában kisméretű eh, halászati eh, vállalkozás, illetve a harmadik országokkal kötött megállapodások keretében folytatnak ipari hatál, halászatot, de a halászati ágazat nem igazán fejlett ebben az országban, nincs feldolgozó infrastruktúra, nincs kirakodási infrastruktúra a beruházási politika sem e, igazán jó, mint ahogy ez más esetekben sokkal jobb nemzetközi e, partnerekkel, e, ahol és megfigyelőket helyeztek el hajókon, nem, de itt a Komora-szigetek ez nem tudja megtenni, nagyon korlátozottak a lehetőségeik, a vonóhálós infrastruktúra nagyon fejletlen, nagyon hiányos, az intézményi infrastruktúra is kifejezetten gyenge. Úgyhogy fel kell tennünk a kérdést, hogy 30 évvel a megállapodás megkötése után ilyen hosszú távú együttműködés után kérdezem én, hogy mit csináltunk 30 évig? Mit értünk el? Mi, mi, hogy tudtunk segíteni az ágazatnak a fejlődésben? Hol a hozzáadott érték? nincsenek megfelelő feldolgozó infrastruktúra, nincsen megfelelő kikötő infrastruktúra, úgyhogy hát elég gyenge mérleget tudunk vonni. Talán az Európai Bizottság tájékoztathatna bennünket arról, hogy miért nem volt hatástanulmány, amely ki, eh, kísérte volna ezt, eh, hiszen azt várjuk, hogy lesz valami hatása ennek a helyi eh, gazdaságra, vagy hatása ennek az európai flottára. Jó lett volna a bizottságtól egy kicsit több információt hallani az esetleges az esetleges halászati hatással kapcsolatban. Most már működik a mikrofon, igen, működik, már csak hallják. Nos, mit tettek, tettünk, mi történt eddig? Eh, annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a helyzetet. Milyen lépésre került, lépésekre, intézkedésekre került sor a komorai szigetekkel, milyen volt az együttműködés, és milyen kilátások vannak a jövőre nézve? Az én javaslatom és tervezetem, amelyet a koordinátorok elfogadtak, az az, hogy fogadjunk el egy állásfoglalást itt az Európai Parlamentben, tudva azt, hogy nem felfüggesztésről van szó, hanem valódi felmondásról, egy megállapodás felmondásáról. és ez emiatt egy állásfoglalást kellene elfogadnunk. A koordinátorok abban is egyetértettek, hogy egy nem legislatív állásfoglalást kellene elfogadnunk, amely a véleményünket, reakcióinkat tartalmazná, és azt, hogy hogyan látjuk a jövőt. Úgyhogy nagy kíváncsisággal várjuk az Európai Bizottság véleményét ezzel kapcsolatban, mind mi, mind az árnyék jelentéstevők illetve az árnyék jelentéstevők véleményét is várjuk. Jó, köszönöm szépen. Alan Gray, a bizottság részéről. Tessék, és utána következnek a parlamenti képviselők. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy elmondta a véleményét, megjegyzését a javaslatunkról, amely arról szól, hogy mondjuk föl a megállapodást a Komore szigetekkel. Ahogy a jelentéstevő is megjegyezte, egy ideje a Komora szigetek nem tartották be az IUU szabályozás rendelkezéseit. E, tehát 10.05.2008 per EK tanácsi rendeletről van szó, e, és ez a konkrét rendelet e, megsértése miatt különböző vizsgálatok indultak be. A sárga lap eljárást beindítottuk, jelentettük, hogy ez egy nem együttműködő ország, ez további eljárásokhoz vezetett, felszólítottuk a Komorai-szigeteki hatóságokat, hogy a helyzetet oldják meg, sajnálatos módon nem értük el azt a célt, amit vártunk, és nem javult a helyzet, és ennek eredményeképpen idén, júliusban egy döntés, a szükséges döntés megszületett, a piros kártya eljárás, vagy az IUU rendeletet be nem tartó országként való meghatározás eljárása, és eh, ezzel tehát ezt az országot nem együttműködő országnak tekintjük. Ennek a fel, ez egyik következménye az, hogyha van egy létező fenntartható halászatra vonatkozó megállapodás egy harmadik országgal, akkor ezt az egyezményt fel kell mondani. Ez az eset merül itt most fel, ez egy jogi következmény, és ezért az az ebben az összefüggésben egy automatikus fenntarthat megvalósíthatósági mm, felmérést kell készíteni, e, és ennek a keretében készítettük el ezt a beszámolót, ezt elfogadott, úgy tűnik, hogy ez Európai Tanács, hogy a tanács e, elfogadja, és minél gyorsabban szeretnénk ezt e, az egész intézményrendszerben elfogadni hogy az intézmények által előírt eljárások megvalósul, megvalósuljanak. Ami a fenntartható halászati eh, egyezményt illeti, nos, mi eh, mit tettünk annak érdekében, eh, hogy a helyzet ne jusson ideáig. Nos, támogatást Eh, adtunk az országnak, de ez a támogatás nem egy olyan összeg, ami masszív beruházást, eh, nagy mértékű beruházást tenne lehetővé. Eh, segítségnyújtást adtunk a monitoring és ellenőrzési rendszerükhöz, egy FMC monitoring és ellenőrzési központ létrehozásával, ez már egy nagy előrelépés. Igyekeztünk bátor, bátorítani a Komorra szigeteki hatóságokat arra, hogy használják ki az állattulunk nyújtott eh, pénzügyi támogatást annak érdekében, hogy a halászati vállalkozások nyilvántartását rendbe tegyék. Ez az egyik nagyon fontos mm, megállapodás a komore szigetekkel, hogy erre fogják használni a, eh, a pénzügyi támogatásunkat, de sajnálatos módon úgy döntöttek, hogy végül is nem tartják ezt be, és nem teszik ezt meg. Politikai okokból, ahogy ezt a jelentéstevő is e, nyilván megérti, nem akartuk e, visszavonni a támogatást, mert ez még rosszabb helyzetet teremtett volna, tehát azt reméltük, hogy a támogatás fenntartásával javítják a helyzetet, ez nem történt meg, úgyhogy most odáig jutottunk, hogy ezt meg kell e, tennünk, ezt a lépést az európai jogszabályoknak megfelelően kapcsolatban álltunk a Komorrai szigeteki hatóságokkal, hogy megpróbáljuk megoldani ezt a helyzetet, de nem tették meg a szükséges lépéseket, eh, amelyek ahhoz kellettek volna, hogy minket biztosítani tudjanak a szükséges lépések eh, arról, hogy a szükséges intézkedéseket meghozták, és ezért került sor erre a felmondási eh, javaslatra. Köszönöm, elnök úr. Nos, mielőtt visszadom a szót Joao Ferreira-nak és a, jelent, és a képviselőknek szeretnék üdvözölni egy látogatócsoportot. 18 eh, diák érkezett hozzánk a Hamburgi Egyetemről. Eh, Ulrike Roduszt meghívására érkeztek eh, ide hozzánk. Sok szeretettel köszöntjük Önöket! Et donc, euh, Nos, tehát, eh, Joao, mielőtt megadom a szót a képviselőknek, eh, szeretnél még valamit eh, szólni, vagy majd utána? Jó. Jó, ahogy akarod, rendben. D'abord euh, une demande de parole de Gabriel Mato. Sí, gracias, presidente. Gabriel Matónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, én is mindenkit sok szeretettel köszöntök, a diákokat is főleg érdekes lehet nekik megnézni, hogy hogy folyik itt a munka, illetve gratulálok az elnök úrnak és a győzelméhez, illetve nem az ő győzelméhez, hanem Franciaország győzelméhez. Ami a halászatot illeti. Nos, térjünk rá erre a konkrét témára. Meghallgattam a bizottság hozzászólását, Nos, a rendeletre vonatko- a rendeletben szereplő szabályok egészen világosak, jogilag nézve. Remészis López Pontányé nevében és a saját nevemben is szólok itt most hozzá. Nem vagyok benne biztos, hogy a koordinátorok most végül is úgy döntöttek-e, vagy hogy döntöttek, hogy reagálnak erre, vagy nem, meg történik-e az állásfoglalás elkészítése vagy nem, hogyha teljesen világos a jogszabály, és teljesen világos, hogy az IUU rendeletet megsértették, akkor nincs igazán szükség hatástanulmányra, mm, teljesen világos a helyzet. Meg kell értenünk, hogy ezek a szabályok, a e, piros lap és az egyéb szabályok, amelyek a rendeletben szerepelnek, e, milyen hatása vannak. Ez egyértelmű most a jelenlegi helyzetben, és egy világos üzenetet fogalmaz meg minden partnerünk felé, hogy valóban azt várjuk el, hogy teljes mértékben elköteleződjenek az IUU rendelkezés mellett, szabályai mellett. Világosak tehát a szabályok, az Európai Bizottság minden ö, ö, értékelését, jelenleg értékelésében megbízunk. 2015 óta jelzik a szabályok megsértését, a és megértjük a döntés mikéntjét. Tehát ha lesz hajók kimennek a kizárólagos gazdasági térségen kívülre, zónán kívülre, például egy ilyen jogsértésre kerül sor. A Komore szigeteki hatóságok nem hoztak elegendő, megfelelő intézkedést, tehát tulajdonképpen semmi más nem történik, mint a jogszabályok betartása. Én spanyol vagyok, és én, én tudom, hogy ez az egyezmény tulajdonképpen pozitívumokat hoz Spanyolországnak, de Spanyolország azt akarja, hogy az IUU halászat rendezésre kerüljön. Nem jó ez a távú gondolkodás. Természetesen el tudjuk fogadni azt, hogy ennek most meg kell történnie. Az európai stratégia ezen a területen eh, ez egy elfogadott stratégia, de csak akkor, hogyha eh, ezek az intézkedések más eh, keretekben is visszatükröződnek, nem csak a halászatban, a halászati jogszabályokban, hanem más ágazatokban és más kereskedelmi szektorokban. Úgyhogy jó lenne, mm, hogyha ez egy következetes dolog lenne, egyértelmű elköteleződésre van szükség az IUU halászat elleni fellépés keretében. Itt most ki szeretném emelni a halászati szervezetek szerepét. Köszönöm szépen Ricardo-nak, és megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Na, sok szeretettel köszöntöm a hamburgi diákokat, és még az is lehet, hogy néhány év múlva ők lesznek majd a következő jelentéstevők itt a Halászati Bizottságban. Nos, a kulcsfontossági pontok már megtörténtek, megtörténtek, említésre kerültek, és valóban az IUU halászat lényegi elemeinek a megsértésére került sor. Ezek alapvető kérdések Ma délelőtt egy inkamera ülésen, egy zárt ülésen beszéltünk az IUU halászatról, és eh, ez a téma és említésre került, ami a monitoring és ellenőrzési mechanizmusokat illeti, amelyek már elavultak, az illegális tevékenységet, amelyet maga a flotta végez, illetve illegális, még illegális bányászati tevékenység is felmerül. Ezek nagyon fontos források, természeti erőforrások, amelyeknek a kibányászására vagy kitermelésére sor kerül az indiai óceánban. Olyan anyagokról van szó, amelyek kifejezetten értékesek, de ezeknek a kifogására nem kerülhet sor, mert a kihalás fenyegeti ezeket a konkrét fajokat. A komor szigetekkel kötött egyezmény, ahogy már elhangzott, nagyon hosszú múltra tekint vissza. És tudjuk azt is, hogy a jogsértések folyamatosak voltak. Ez egy nagyon szegény ország, ezt tudjuk. Alacsony az életszínvonal, és a pénzügyi kompenzáció évente 600 ezer, ezer eurót tesz ki. Tehát tulajdonképpen nem sok marad ebből. A komorai szigetek flottájának, illetve ágazatának, halászati ágazatának támogatására. 20 egy francia, 21 spanyol, 3 portugál matróz halászik az ex, a, a kizárólagos gazdasági zónában, és tény az, hogy a jogszabályoknak való meg nem felelés esetében mm, a következtetéseket le kell vonni. Persze ne felejtsük el, hogy az or- világ egyik legszegényebb országáról van szó, köszönöm, nincs más hozzászóló. Akkor megadom a szót eh, Joao-nak. Nos, ez a, eh, eh, ez az állásfoglalás, amiben megállapodtunk, ez egyébként szerintem is egy jó megoldás. Joao, tiéd a szó. Merci, Alain. Um, queria agradecer quer à Comissão, uh, quer... Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm minden kollégának, aki szót kért, és köszönöm a bizottság képviselőjének is. Úgy tűnik, hogy nincs más, mint hogy megtagadjuk, visszavonjuk a megállapodást, és ezt Gabriel is mondta mások, és nem akarom persze egyáltalán megkérdőjelezni a bizottság munkáját, de úgy gondolom, hogy Ricardo Gabriele által megfogalmazott fenntartások tényleg azt mutatják, hogy igazolható a nem jogalkotási állásfoglalás. Ez egy nagyon határozott, erős üzenet lenne. A jogellenes halászata kapcsolatban nagyon határozott üzenetet kell tudjunk küldeni a megállapodás tartalmára vonatkozóan ugyanígy, és arról is, ami az elmúlt három évtizedben vívmányként e, elért, elértünk, és mi az, amit nem értünk el. Végig kell gondolni ezekkel az országokkal a jövőbeni kapcsolatunkat, és a, fe, a szerződés felmondásának ez a fő üzenete. Meg kell értsük, hogy hogy alakult ez ki és hogy mit lehet tenni a jövőben. Ha adott esetben változnak a dolgok, tudjuk ugye, hogy a, a korábbi szabályok értelmében a parlament semmiféle véleményt nem tudott eh, mondani eh, jogalkotási állásfoglalásról. A, egyedül a nem jogalkotási állásfoglalás volt az egyetlen eszköz, amit tehettünk, és ezt kér, ezért kértük a koordinátoroktól, és szerencsére ők el is fogadták ezt. Valóban rengeteg e, dologgal tudjuk még ezt a következő néhány hétben ezt az állásfoglalást kitölteni. Köszönöm szépen, Jean. 24 25 janvier. Térjünk át a 11-es napi rendi pontra a módosítók határideje ugye márciusi plenáris, második plenárison fogunk ezzel, erről szavazni, és akkor most nézzük meg a következő napi rendi pontot. Az ikat ülés. Az Atlanti-óceáni témában Linea Aström asszony, Gabriel Mato, Ricardo, Sierra Santos úr és Madame Nio Nikolája képviselte a parlamentet. A misszió során nagyon sok témával foglalkoztunk a sziktán belül, több ülésen részt vettünk, és itt a vörös tonhalra, a kék tonhalra helyezték a hangsúlyt, és természetesen a cápákkal kapcsolatos kérdésekre. Már is Armstrong asszonynak adom meg a szót, aki a delegáció vezetője volt, majd a többi képviselő is természetesen szót kap, aki része volt a delegációnak, ha szeretne szólni. Linnea, tessék! Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Tisztelt kollégákkal utazhattunk erre a nagyon érdekes ikat ülésre azt hiszem ez az egyik legérdekesebb delegáció volt, ahol valaha is jártam. Nagyon-nagyon jó volt azt látni, hogy tökéletes egyetértés van globális szinten a halászati tárgyalásokról. Nagyon érdekes volt. És természetesen nagyon kellemes vacsora volt, nagyon jó volt az általános bevezetés. Igen, nagyon jó volt. Lovak voltak. Nagyon látványos vacsora volt akkor, amikor Strasbourg után oda mentünk. Nagyon jó volt ez a része. Természetesen el kell, hogy olvassák a jelentést, és abban minden szám, minden megállapodás benne van. Az elmondható, hogy a legfőbb vita a a kékuszonyú tonharról szólt. Tulajdonképpen az Európai Bizottság tájékoztatója nagyon jó volt, két és fél órás vita volt, szinte két és fél órás. Tudományos megközelítésben elmondták, hogy hogyan kell a javasolt megoldásokat értékelni. Persze nem tudtunk mindenben egyetérteni, de azt hiszem egy nagyon jó struktúra volt, hogy mindannyian megkaptuk a bizottságtól ezt a, a megengedett a, ö, ö, lefogott hal mennyiségre vonatkozó ötleteket és elképzeléseket. A következő ikatülésre is már megszületett a döntés, határozottan ott szeretnék lenni, mert nagyon érdekes volt a fejlődő országok is, elmondták aggodalmaikat, javaslatokat is tettek új irányítási intézkedésekre vonatkozóan, ami szintén nagyon érdekes volt. A, ha jól értettem, a, a makrénákról nem született a jó bizottsági javaslat ellenére határozat, a felek nem tudtak megállapodni. A, a rövid tüskéjű makréláról nem tudtunk mégsem megállapodni. De mégis nagyon jó, hogy menedzsment irányítási elképzelések olyan fajokra is vonatkoznak, amelyeket eddig nem tudtunk meghozni, ugyanígy a cápákra, a teknősökre ugyanez vonatkozott. Úgyhogy összességét tekintve azt hiszem, hogy nagyon jó volt, talán egy következő véleményre is szükség van. A bizottság nagyon jó dolgozik tehát az IKAT területén, ahogy a jelentés is elmondta, és mondjuk vannak olyan kívánságok, mondjuk így, hogy a tanácssal is szorosabb együttműködés legyen az Atlanti tonhal konzerválására vonatkozó bizottságban. A Igen, Gabriel, neked is megadom a szót, hiszen jelen voltál minden ülésen. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos az ülés döntő részén nem tudtam itt lenni. A lovakat sem látta, meg a vacsorát sem voltam, vacsorán sem voltam ott, mert a plenárison szavaztam másokhoz, és amire Marokkóba értem, addigra a lovak már eltűntek. De az elnökasszonynak teljes mértékben igaza van, nagyon érdekes volt a, az ülés, különösen azért, mert azt hiszem, hogy nagyon-nagyon érdekes vita folyt. Tudományos kérdéseket is felvetettünk mind a két napon, és magyará- el- elmagyaráztak sok mindent a, a kérdéseinkre. Nagyon jó volt, nagyon pozitív élményeink voltak. Talán a kékuszonyú tonhallal kapcsolatban van némi negatív érzésünk, mert nem tudtunk a szükséges szintre emelni a 232 tonnáról beszéltünk csak a tudományos adatok alapján, de igazából a, a lefogott halmennyiség tudományos módszere még nem átlátható, különböző elképzelések vannak, jelentések, szakértők adtak elő, és sok tagállamból is volt jelenlévő. De az ICA álláspontja alapján a bizottság javaslatát elutasították. Viszont az ikat nem szükségszerűen a többségi véleményt eh, képviselte. Kérdés, hogy eh, honnan a mandátumuk? Van-e egyáltalán? Spanyolország nem támogatta tudnélik eh, egyértelműen az ikat javaslatát, úgyhogy ezt igazából meg kellene vizsgálni, és tudni szeretném, hogy az ikatnak a, az álláspontja honnan van, hiszen ez nem mindenkinek az egyeztetett véleményét tartalmazza. Azt persze tudjuk, hogy a döntéseket az utolsó két napon hozták meg. Igyekeztünk ott lenni az utolsó két napon, a Strasburgi plenáris után, és a, nekem az volt a, a tapasztalatom, hogy mindig akkor döntöttek, amikor már mi is ott voltunk, és talán most kérhetnénk egy különleges engedélyt arra, hogy az utolsó három napot lehessünk a, az IKA tárgyalásokon, mert ha nem, akkor kimaradunk. Mert az összes többi megbeszélés is érdekes, de a záró vitán mindenképp ott kell, hogy legyünk. Az IKAT az egyik legérdekesebb konferencia, amit az ágazat szervez. Köszönöm szépen, Ricardo! Igen, teljes mértékben egyetértek azzal, amit a kollégák eddig elmondtak, de ez a két és fél nap, amin ott voltunk, valóban nagyon érdekes volt. Igen, átfogó viták voltak, sokrétűek, és nagyon érdekes érveléseket is hallottunk, bár a második nap eh, ugye nem igazán volt jó, mert nem született döntés a a kékuszonyú tonharról sem, ami tulajdonképpen mondjuk így az egész rendezvénynek a sztárja volt, ezt is lehet mondani. Az Európai Bizottság és a szakértők támogattak, a legfrissebb fejleményekről beszámoltak, és azt is elmondták, hogy illetve hát mondták azt is, hogy találkozunk olyanokkal, akik a különböző halászati modelleket dolgozzák ki. Nos, tehát összességét tekintve ez egy nagyon bonyolult folyamat volt, és maga az ágazat sem örült az, e, az eredményeknek. A 38 ezer tonna nem elégítette ki, vagy, vagy nem volt az, amit az ágazat várt, növelték a kvótákat is, és hát a két véglet között találtak megoldást. Különböző modelleket mutattak be, halászati modelleket, amik nem szükségszerűen hatékonyak, és ez azért elég sok kérdést vet fel. Azt hiszem, hogy a bizottság a tonhal kvótával kapcsolatban teljesen a tudományos bizonyítékok alapján járt el és védte a kvótát, és ez tulajdonképpen megfelelt az ikat jelentésnek is. Ugye különbséget kell tennünk a nyugati és a keleti állomány között az előzőnek kevésbé hatékony, a keletinek kevésbé hatékony indikátorai vannak. A bizottsági szakértők is azt mondták, hogy nincs még kidolgozott módszer arra vonatkozóan, hogy a, a biotömeget, biomasszát meghatározzuk hatékonyan, pontosan, és nyomon tudjuk követni az alakulásukat. Különböző technikákat lehet természetesen egy-egy tanulmányhoz használni az állomány felméréshez, de ebből a szempontból is érdekes volt a megbeszélés. A radikálisan csök, radikális csökkenés várható a az állományban, aznak ellenére, hogy egy bizonyos ideig stabilnak tűnt. A tudósok szerint a, a biomassa csökkenése nem szükségszerűen befolyásolja a teljes halállomány alakulását. Engem mondjuk a, a trópusi fajták érdekelnek leginkább, Portugáliában is ez kapta a legnagyobb figyelmet. A probléma az volt, a probléma, bocsánat, a, a tőkehal volt, amely egyre nagyobb mennyiségben fordul elő a vizekben. Nagyon érdekes megbeszélés volt, ugyanakkor volt némi frusztráció is bennem de a, a kíváncsiságomat mindenki felkeltette. Bizottság? Ma. Nächstes Jahr fahren L'année prochaine, notre collègue Ulrike Rodust ira. Jövőre kollégánk uh, Ulrike uh, Alicante-ba megy. Nem tudom, a bizottság szeretne hozzászólni? Je vous en prie parancsoljon az eddig hallottak alapján. very brief. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden tényleg. Először is köszönetet szeretnék mondani a képviselőknek, hogy a vitát velünk töltik el, és így lehetőséget kapunk arra, hogy megbeszélhessük a tudományos javaslatokat és Egy talán a, a kék úszonyúton és a a from the EU proposal, US proposal, and Japanese proposal, plus uh, a proposal. És a cápafajtákról valóban végül is egy visszatartási tilalmat vezettek be, hogy a, a lehalászott mennyiségeket korlátozzák, bár ne, ezt az utóbbit nem támogatták, de a visszatartási tilalom megvan. És jelentős munka folyik a 2019-es vitákra, amikor a további kérdéseket fogjuk megtárgyalni. A kékuszonyú tonhallal kapcsolatban már láttuk, hogy az ágazat többet akar, a, a zöldek kevesebbet, de természetesen a Tudományos Bizottság fogja meghatározni a legfontosabb megközelítést, a legpontosabbat. Óvatosan óvatosságra int minket a Tudományos Bizottságnak a véleménye a 2018-22-re évente 36 ezer tonnát mondanak, amivel még fent, tudják, fent tudnánk tartani a fent tudnánk tartani a célkitűzéseket, és hogyha 2020-ra hoznánk ezt előre, akkor fokozatosan növelhetnénk a mennyiségeket 36 ezer tonnára. Tehát három éves időszak alatt a tudósok szerint 11 ezer tonnával kevesebbet jelentene mindez. Ez Európa számára azt jelenteni, hogy a korábban a rendszerből kívül maradt országokat is fel kellene venni. Törökország például, amely saját rendszert szabályokat állított fel. Ez azt jelenteni, hogy problematikus lenne, hogyha Törökországot visszahoznánk a rendszerbe, ráadásul akkor a történelmi problémát is megnyitnánk újra Algériával kapcsolatban. Mm, de itt abba is hagyom a bonyolultsága miatt. Merci beaucoup, si je bien Köszönöm szépen, ha jól értettem. Olyan eredmény ez, amelyen senki sem elégedett, de mindenki számára kielégítő. Mindenki úgy gondolja, hogy elég kis eredmény ez. Nos, kedves kollégák, a napirend végére értünk, remélhetőleg, hogy mi még nem vagyunk elég, túlságosan kifáradva, mert elég rövid volt a nap. Legközelebb Brüsszelben január 24-én 14.30 és 18.30 között kerül sor, 25-én pedig 9 12.30-ig. Köszönöm, köszönjük a tolmácsoknak, de majd ezt az időt azért beszámítjuk legközelebb, biztosíthatom önöket erről. Mindenesetre most vége az ülésnek. Köszönet mindenkinek, és kellemes estét! I was very angry at the time, but now I don't dare to say <laughs>